Megnyitom az ülést. Jó napot kívánok, jó reggelt, kedves kollégák, kolléganők. Igen. Köszönöm szépen, ügyrendi kérdésem lenne. Ma 12 órakor meghívták Hatodik Fülöp spanyol királyt itt a plenáris ülésen szeretnénk elutasításunknak hangot adni, ugyanis a parlamentnek az európai demokráciát kell képviselnie, ezért zárva kell tartania ajtajait azon államfők előtt, akiket nem demokratikus úton választottak meg. Ezért szeretném, hogyha az Európai Parlament elnöke módosítaná döntését, és ne engedélyezze, hogy egy nem megválasztott államfő felszólalhasson itt a plenáris ülésen. Köszönöm. Kedves kolléganő, a demokrácia megsértését én nem látom ebben az aktusban, már voltak más hasonló vendégeink is. Első napi rendi pont a bizottság alelnökének, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikának fel, kül képviselője Afganisztánnal kapcsolatos megjegyzése. Erre vonatkozóan nem lesz spontán hozzászólás és kék kártyákat sem fogunk ez alkalommal elfogadni, tehát a, a bizottság alelnökének nyilatkozatával kezdtünk a kül- és biztonság